Most pedig következik a szavazás. Először is a Winkler jelentés, és megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Did you vote? Szavazott mindenki? Ma scheda, scheda, ma scheda. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Mi mi a Approved with the large majority. Nagy többséggel elfogadtuk. De Castro jelentés következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Did you vote? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Approved with Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok De Castro úrnak és Winkler úrnak is. Report, uh, adjon report. The rapporteur uh, to... Hatton jelentés, és a jelentés készítője szót kért. Please. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az előttünk álló jelentés azért van itt ma, mert jelentős késekedésről számoltak be a közös halászati politikával kapcsolatos tárgyalásokról. Egyáltalán nem meglepő ez, hiszen körülbelül 2600 módosító indítványt adtak be a jelentéshez a képviselők. Az én jelentésem azt hiszem fontos üzeneteket tartalmaz. Egyhangúan elfogadta a halászati bizottság, amely már önmagában is szokatlan. Ahhoz kapcsolódik, hogy biztosítsuk, hogy a 12 mérföldes hozzáférés továbbiakban is lehetővé váljon, amíg az új halászati politikáról meg nem egyeznek. Mert egyébként évvégén lejár ez a lehetőség. Szeretném, hogyha egyhangúan elfogadnánk azt a tényt, hogy ez egyszerűen lehetetlen. A 12 mérföldes jellemző a 12 mérföld jellemzője ennek a szabályozásnak, és fel kellene, meg kellene hosszabbítani 10 további évre. 2014-ig tartott az előző, és aztán majd meglátjuk, mit hoz az új halászati politika. De még ha az Európai Bizottság el is fogadta azt, hogy a halászat kezelése a 12 mérföldeles területen összességében sikeres, ahogyan fogalmaztak. Ebből következtetéseket levonva. Ez azt jelenti, hogy a halászati nemzetek maguk is relatíve ö, sikeresen kezelték a halászatot ezen zónában, te, ö, szemben a halászati politika ö, összességében való sikertelenségére. Úgyhogy a 12 uh, mérföld kiterjesztése időben uh, született javaslat. Köszönöm szépen, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Is everybody voted? Mindenki szavazott? Please, we wait. Jó, várunk. Okay, the vote. Rendben, lezárom a szavazást. Okay. Very large. Rendben. Óriási többséggel. Oké. Okay. Gratulálok a jelentés készítőjének. Moreira jelentés következik. Moreira úr, parancsoljon. I will be brief and I have... Röviden szólnék csak, nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Először is, mint jelentéstevő, Szeretném megkérni önöket, hogy járuljanak ehhez a megállapodáshoz hozzá, mert jó a megállapodás. Üdvözölnünk kell a jövőbeni ugyanerről a témáról szóló e, megállapodások mintájaként. Remélem, hogy egyhangulag meg fogjuk szavazni, mint az előzőt. De míg jóváhagyjuk az egyezményt, Ugyanakkor nem fogadjuk el azt a tanácsi határozatot, amely erről a témáról ebben a témában született, mivel ennek van egy olyan rendelkezése, amely komotilógiai mechanizmust állapít meg egy vizsgálati eljárással együtt, amely a, amely, amely megengedi a bizottságnak, hogy ellenőrizze ezt az, az ezzel a megállapodással kapcsolatos tanács, tanácsi határozatokat. Én úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk, hogy az Európai Parlamentet kihagyják az együttdöntési eljárásból. Úgy gondolom, hogy a komitológiai eljárást igazságtalanul kihasználják, és egyoldalú, igazságtalan, jogtalan jogot adnak a bizottságot, bizottságnak arra, hogy ellenőrizze ezt a megállapodást. Tehát a tanácsi határozat tervezetet, amely erről, ebben a témában született, nem támogatjuk és hogyha nem változik meg a tanács véleménye, akkor ezt nem fogjuk tartani, nem engedjük meg, hogy a jövőbeni nemzetközi megállapodások példájául szolgáljon. Sajnos a tanács nincs most jelen, de biztos vagyok benne, hogy a tanácshoz is eljut majd ez az üzenet. Thank you. Köszönöm szépen. Szavazunk tehát, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Gratulálunk! Most következik a Déva jelentés. Parancsoljon Deva úr! Mr. President, thank you for... Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak kollégáimnak a szakbizottságban és a parlamentben, hogy ilyen gyorsan ö, ide juthatott ez a, ez a ö, jelentés. Ma 15 ezeren halnak meg éhhalálban. Az egész parlament, az egész tanács, a bíróság, az ombudsman és munkatársaik és a bizottság egy harmada, csak hogy legyen elképzelésük róla. A teljes lakosság valószínűleg megkétszereződik, és 9 milliárdra nő, az élelmiszer termelésünknek pedig meg kell duplázódnia, hogy élelmezhessük ezt a rengeteg embert a világon. A jelenlegi élelmiszer támogatási egyezmény nem felelt meg enneknek az elvárásoknak. Az új egyezmény, amelyet ma fogadunk el, új lehetőségeket teremt a támogatásra. A helyi termelők, helyi felvásárlók, támogatás a gazdák támogatása a fejlődés, fejlődő országokban, hogy legyen pénzük is, és élelmiszert is előállíthassanak. És meg fair mezőgazdaságot a fejlődő országokban. Köszönöm, hogy ilyen keményen dolgoztak, hogy ide jusson ez a jelentés, hogy megsegítsünk és megmentsünk ennyi életet. Köszönöm szépen. Köszönöm, szavazás következik. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, Elfogadtuk, gratulálok. Bauer report. Bauer jelentés következik. Az előadó szót kért. Thank you, President, giving me this. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a jelentőséget, hiszen nem tartunk plenáris szintű vitát ebben a témában. Szeretnék néhány rövid megjegyzést tenni a javasolt irányelv szeretné helyettesíteni a 95-ös döntést, amely az európai polgárokra, polgárok számára diplomáciai és konzuli ö, reprezentációkon a Lisszaboni egyezménye fényében ad lehetőséget a segítségre. 23-as paragrafus szerint az Európai Unió minden állampolgárának joga van egy harmadik ország területén egy olyan misszión, egy olyan küldöttségen is segítséget kapnia, amely, amely nem az ő országához tartozik. És ez a javaslat ne, nem mindennapi, nem csak mindennapi helyzeteket közelít meg, amikor például valakinek ellopják az útlevelét, stb., hanem válsághelyzetekről is szól. Tehát minden, bármelyik, nagykevő, bármelyik tagállam, bármelyik nagykövetségén, konzulátusán minden európai polgárnak joga van segítséget keres, keresni, illetve kérni, és abban is egyetértettünk, hogy egy tagállamra sem szabad ráhárítani például az evakuációs vagy más hasonló költségeket a válsághelyzetben. Tehát minden ilyesfajta koordinációt az uniós küldöttségre kell küldöttségnek kell átadni. Ez nagyon jó példája lenne annak, hogy a több Európa nem több bürokráciát vagy több Brüsszelt jelent, hanem azt jelenti, hogy a válsághelyzetben vagy szükséghelyzetben eh, lévő eh, állampolgároknak igenis tudunk segíteni harmadik országokban, olyan helyzetekben, amikor válság vagy más nehéz helyzet áll fenn. Köszönöm szépen minden jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek a segítséget, és mindenkit megkérek arra, hogy támogassa ezt a jelentést jelentést. Roll call vote, the vote is open. Név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Bastos report. Bastos jelentés következik mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, gratulálunk. Bóz jelentés. Titkos szavazás. Mész, Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a jelentést. Mr. Kaminski. Mr. Kaminski? Kaminski úr, tessék. Elnök úr, úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan egy konkrét személlyel kapcsolatos döntést döntésről szavaztunk, és ugyanakkor titkos szavazással tettük ezt, ez a parlamenti ö, nyitottság ö, ellentmond, hiszen ö, úgy szavaztunk, hogy az illető neve még a képernyőn sem szerepelt. El kell mondanom, hogy az eljárást mindenféleképpen tiszteletbe tartottuk, úgyhogy a szavazás mindenképpen érvényes. Következik a Moreira jelentés. Egyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a teljes jelentésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk! following... A következő pont mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, gratulálunk. A Schneeber-Jastram jelentés következik. Hármas bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 23-as, Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 51-es, első részéről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös első részről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, el, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 122-es első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Rendben, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Approved. Elfogadtuk. Honorevole Cortes Lastra. No? Oké. Okay. Ja. Prego. Tessék, parancsoljon. Elnök úr, a módosítás következőképpen néz ki. A prostitúció szó után azt akarjuk beszúrni, hogy miközben támogatjuk a nők azon jogát, azonbeli jogát, hogy hozzáférésük legyen jogsegélyhez. Senki nem ellenzi, Oké. Okay. I'm sorry. Rendben. Nagyon sajnálom, kontesztát képviselő, ezt a szóbeli módosítót nem tudjuk elfogadni. 144-es következik, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Oké, okay, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Approved. Elfogadtuk. 148-as. 148-as következik. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó rendben, ellenőrizzük megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nagy többséggel. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approved. Elfogadtuk. Cashman. Cashman úr, parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt ezt a nagyon fontos szavazást megejtjük, szeretném, ha elgondolkodnánk azon, hogy milyen sok férfi állt föl a ház másik oldalán, a, amiatt, a, annak érdekében, hogy megtagadják a nőktől a jogaikat. No. Mr. Mitchell, 101. Okay, okay. I, I, I give... Uh, Rendben. Mitchell úrnak adok csak szót, másnak nem. Én azért álltam föl, mert 200 millió nő hiányzik a női lakosságból, azért, mert a a gyermek külön, jövendőbeli neme alapján történik az abortusz végrehajtása. Úgyhogy ezért álltunk föl. Oké. Okay. Roll call Rendben, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást approved with a large majority. Nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálok a jelentés készítőjének. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Sbagliato molto. Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz festhalten, dass meine Maschine zwischendurch... Csak szeretném röviden ö, megemlíteni, hogy a szavazógépem egyszer működött, egyszer nem, aztán újra működött. Úgyhogy a szavazógépemmel volt problémám, ezt szerettem volna a jegyzőkönyvben mondani. Köszönöm. Okay, we inform the... Rendben, tájékoztatjuk erről az illetékes munkatársakat. Most pedig a nyilatkozatok következnek.